Kedves kollégák, Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet, és kezdjük a napirend elfogadásával. Nyilván tudják, hogy az első rész az egy ECON költségvetési együttesülés. Úgyhogy akkor fogadjuk is el a napirendet, és sok szeretettel köszöntöm Pervans Berezt, és gratulálik neki, aki, az új ö, szociáldemokrata koordinátor. Úgyhogy akkor térjünk rá az elnök közleményeire, de nincs elnök közleményei, úgyhogy fogadjuk el a következő ülések jegyzőkönyveit október 13, december 15, április 26. Ezeket elfogadottnak tekinthetjük, és most pedig térjünk rá Kitérjünk rá egy jelentés tervezett megvitatására, Bőge és Perez jelentés költségvetési lehetőségek az euróövezet számára. A jelentéstevő nagyon érdekes és ambíciózus jelentéstervezetet nyújtott be. Európai fővárosokban is jártak, delegációs úton, kiküldetésen, és releváns tárgyalásokra, egyeztetésekre került sor Reding asszony részvételével, úgyhogy nagyon sok munkát, komoly munkát végeztek a jelentéstevők, köszönöm nekik. Ez nagyon fontos téma. A költségvetésünk a belső piac költségvetése. De most itt van a közös valuta e, is, e, és a kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt e, a gyakorlatban megvalósítani, hogyan tudjuk az egységes piac költségvetését az egységes valuta költségvetésével kiegészíteni. Meg is adnám szót a, jelentés, a szót a jelentéstevenek, Pervas Pereznek. Köszönöm szépen, elnök úr. Az 55-ös cikk értelmében a két szakbizottság közötti együttműködés nagyon fontos eh, etap. A két munkadokumentum bemutatása után, amelyet eh, az előző üléseken már meg tudtunk vitatni, most eh, egy jelentéstervezetet nyújtunk be, amely a vita alapját képezi a kollégákkal, un par nos euh, commissions réunies. je dois euh, excuser euh, reimer böge qui en symétrie de ce qui m'était arrivé la dernière fois. Reimer bögével együtt készítettük ezt a e, anyagot. Azt gondolom, hogy az ő nevében is hozzászólhatok. A tehát közös munkát végzünk, egyrészt a jelentés tervezett, illetve eh, a delegációs utazások során a találkozókon is igyekeztünk közös álláspontot, eh, vagy közös megközelítést elfogadni. Nos, a helyzet a következő, egyértelmű, hogy az Európai Unió költségvetése költségvetését, hát idézőjel, idézőjelben az euróra való áttérés után soha nem vizsgálták felül az euróra való áttérés, illetve a piac, az, a belső piac működik qui n'a, à proprement parler, jamais fait l'objet d'une étude d'impact. Elnézést, a tolmácsok szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy újra és újra elmegy a hang, úgyhogy ezért nehéz tolmácsolni. Nos, ami a válságot illeti, ez megmutatta, hogy mennyire nehéz helyzetbe hozta ez az eurót. Ezért mi, mint társjelentéstevők meg vagyunk győződve arról, hogy amikor az Európai Valuta, Gazdaság és Valuta Unió megteremtéséről beszélünk, ez csak úgy valósulhat meg, hogyha egy specifikus költségvetési eszközt is létrehozunk, legalább az eurozónára vonatkozóan, és az európai Parlament ezt már 1998-ban felvetette az ECON szakbizottság kezdeményezésére. Méten kollégánk volt az, aki felhívta a figyelmet arra, hogy ahhoz, hogy az asztrimetrikus sokkokat kezelni tudjuk, az eurót ki kell egészíteni egy stabilitációs alappal, legalábbis akkoriban ő így fogalmazott. Emellett arról is meg vagyunk győződve, hogy vannak az öt elnök jelentésében fontos elemek, de arról is meg vagyunk győződve, hogy a második fázis, amely ezen vitában most itt releváns, ez ezek, itt, itt nem ülhetünk öbbetett kézzel, hanem ezt elő kell készíteni. Az öt elnök jelentése és jelentését is ki kell készíteni, attól függően, hogy milyen munka, milyen eredményekre jutottunk azóta. Nem akarom túlságosan hosszúra húzni a bevezetőmet, hiszen azt szeretném, hogyha hogyha vitát folytathatnánk, és tudom, hogy sok kollégának szívügye a téma. De azért hadd mondjam el, hogy globálisan mégis mit javaslunk. Nos, a, az eurozóna működéséből kiindulva e, emlékeztetünk arra, hogy ez a parlament folyamatosan követelte azt, hogy az európai stabilitási mechanizmus a közösségi módszer metódus részét képezze, tehát ebbe bevonjuk, és azt is látjuk, hogy a második fázis az öt elnök jelentésében is fontos szerepet ez játszik, játszik ez. Ebből kiindulva úgy gondoljuk, hogy ez az európai stabilitási mechanizmus, hogyha ez a közösségi módszer részét képezi, és nem csak az Európai Unió költségvetésével, hanem a éves pénzügyi kerettel is egy keretbe tartozik, akkor ezt finomítani kell, és azon kell gondolkodnunk, hogy ezt az integrációt hogyan tudjuk megvalósítani a éves pénzügyi keret plafonján túl. Nos, a az eurozóna költségvetési kapacitását illetően három pillérről beszélhetünk a konvergencia, konvergencia másodszor az aszimmetrikus sokkok abszorbálása, harmadszor pedig a szimmetrikus sokkok abszorbálása. A jelentés elolvasásával, illetve a felhalmozott bizonyítékok megismerésével úgy gondoljuk, hogy ez a három pillér, ezeket pénzügyi és költségvetési eszközökkel kell lefedni kiegészítő jelleggel. Ez azt jelenti, ami az első célkitűzést illeti, ami a konvergencia, elfog, elengedhetetlen az eurózóna hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása, illetve annak megvalósítás, annak biztosítása, hogy a köz és a magán beruházások megvalósulása az eurozónában ne alulértékelt módon történjen meg. Ami a az eurozóna költségvetését illeti, itt vannak olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik a konvergencia javítását, és ezért ami a pénzügyi eszközt illeti, emellett úgy gondoljuk, lenne egy gondolatunk, Elmar Brokkal és Gifferhofstadttal együtt, akik még annak idején az előző törvényezési ciklus, ciklusban a négy elnök jelentése során a serpák ülésén felvetették ezt. Nos, tehát ami a konvergenciát illeti, ami a Maastrichti kritériumokra vonatkozik, itt alapvető reformokat kell a tagállamokban megvalósítani, a tagállamoknak megvalósítani olyan mechanizmusokkal, amelyek inkább ösztönző jellegűek, nem szankcionáló jellegűek, és amelyeknek megfelelő legitimációja van, és biztosítják az, eurózó, az euróra való átérés óta elfogadott eszközök hatékony működését. A második dolog az aszimmetrikus sokkok eh, abszorpciója. Ami az akadémiai, a közgazdasági szakmai irodalmat, szakirodalmat illeti, úgy tűnik, hogy ez a vitának a középpontja, a legfontosabb eleme, de mi mégis második helyre soroltuk. Itt felmerül a, annak a kérdése, hogy az európai stabilitási mechanizmust fenn kell tartani, de közösségi megvalósulással, és ezt ki kell egészíteni, e, ez most a jelen pillanatban egy e, e, feltételekhez kötött mechanizmus, ezt ki kell egészíteni egy automatikus megközelítéssel, amely lehetővé teszi, hogy hogy a feszültség időszakában korlátozzuk a, a sokkokat, illetve amely lehetővé teszi a zóna megfelelő működését. Két dologról van szó, amelyek már régebb óta a szakirodalomban felmerülnek. Az egyik a rainy day alap, vagy a rossz idő alap, a, amely szerint illetve a munkanélküliségi támogatás eszköze. A harmadik pillér pedig a szimmetrikus sokkok abszorpciója. Nos, ez a három pillér tehát, amiről beszélnünk kell, és amiről meg kell egyeznünk, illetve még az irányítás kérdése is átível ezeken. Nyilvánvalóan számos javaslat van az asztalon, amelyekre várom a kollégák kommentálját és hozzászólását. Köszönöm szépen ezt a prezentációt. Most Bálc úrnak fogom, fogom megadni a szót Bőge úr nevében, aki még nincs itt. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Az árnyék jelentéstevőnk Siegfried Mozen kért meg arra, hogy szóljak hozzá ma, hiszen ő a néppárt sajtó szóvivője, és a pártunk 40. évfordulóját ünnepelik most éppen Luxemburgban, és ott van jelen. Ezért kérte meg, kért meg engem, hogy én jelenjek meg itt, és szóljak hozzá a nevében. Nos, tehát ő arról tájékoztatott, hogy vannak bizonyos aggodalmai a költségvetési kapacitással kapcsolatban. Azt gondolja, hogy a jelentés alá a, az Európa aláás bizonyos az európai jogi keretben meglévő alapelveket, és egy kicsit félrevezető is. Először is a gazdaság és monetáris uniót nem definiálja megfelelően. Másodszor ami az EMU-t és az eurót, mint valutát illeti, ezt oknak állítja be, az államadósági válság okának állítja be, míg egyes euró országok nemzeti hibáit, a reformok benemvezetését, a közkiadások növelését, ezeket a hibákat nem említi meg. Emellett a fenntarthatatlan állami eladósodás, a makrogazdasági egyen, egyenlőtlenségek, amelyek számos országban felmerültek, és amelyek nem hagynak mozgásteret a válság idején. Hát elnézést, hogy ilyen hosszúra sikeredett ez a mondat, ez Siegfried fogalmazása. Az ő véleménye szerint a jelentés a Pringel ügy eredményét tévesen értelmezi, mégpedig szándékosan tévesen értelmezi. A Szaki Kommunitár helyzetét a jelenlegi esetben. A Pringel ügy a 125-ös cikk kapcsolatos a no bailout clause-ra vonatkozik Mindemellett az Európai Bíróság azt mondta ki, hogy nem lehet új kompetenciákat átruházni az európai intézményekre, mert ez szerződés módosítással kellene, hogy járjon. Negyedszer nem említi meg a jelentés azt, hogy a pénzügyi kapaci- a fiskális kapacitás célja az, hogy stabilizálja eh, a tagállamokat, nem az a célja, hogy megmentse a nehézségekben lév, nehézségben lévő országok, országokat, hiszen az ESM már létezik, és a 125-ös cikkben pedig a no bailout klauzula kerül megfer, megfogalmazásra. A jelentés nem utal erre a cikkre. Ötötször a jelentés megemlíti az ESM átala, átalakítását. Ez azonban a jelenlegi európai jogi keretben nem megvalósítható, és szerződés módosításra van szükség. Hatodszor egy pénzügyminiszter posztját veti fel a jelentés, de nem szól ennek a kompetenciáiról. Azt mondja, hogy ez ő lenne az eurócsoport elnöke, ezt elutasítjuk jelen pillanatban, a jelen állás szerint ezt a javaslatot. A hetes kritika a 23-as cikk szerint a fiskális kapacitást az ESM, EMF helyettesítené, de ez csak akkor lenne lehetséges, hogyha a szerződést módosítanánk. A költségvetési kapacitás nem helyettesíti az ESM-et, ahogy azt az öt elnök jelentése is említette. A kötvetés és kapacitás átvezetése az ESM-be, ez aláássa ennek a működését, A nyolcas kritikus pont szerint a jelentés három pillért javasol, de csak az első ösztönzi a strukturális reformokat, és csak ezt lehet szerződés nélkül megvalósítani. Mivel azonban ennek a mérete korlátozott, nem lesz képes az aszimmetrikus és szimmetrikus sokkok abszorbálására az euró térségben. Ezért Mozen úr azt javasolja, hogy arra a cél, egy olyan célra koncentráljunk, amelyet valóban meg is tud valósítani a költségvetési kapacitás. A kilencedik pont szerint egy új szándéknyilatkozatról van szó ebben a jelentésben, de nem definiálja a Rainy Day Fundot, sem azt, hogy ez hogy működjön, e, és az Európai Munkanélküliségi Segély eszköz sem. Nem veti fel azt, hogy az erkölcsi kockázatot hogyan lehet elkerülni, mivel ennyire pontatlan eh, a megfogalmazás, ezért nem igazán elvárható ezen alapokra eh, való rábólintás ezek pontosítása nélkül. Nos, tehát összességében a transfer unió létrehozása, a Rainy Day Fund vagy a munkanélküli segély eszköz létrehozásával ez a javaslat, ez azonban nem valósulhat meg szerződés módosítás nélkül. És Siegfried Mózán nevében és a frakcióm nevében ezt tudom elmondani. Köszönöm. I would have some observation on the legal part of Mr. Muresan, but I will do it the cash DI if I will have the time. And now, uh, Köszönöm szépen, a kestiájban visszatérünk erre, most pedig a társi előadó Bőge úr kapja meg a szót. Elnök úr, elnézést szeretnék kérni. A Eurostar nagyon késett, ezt nem terveztük, persze. Hallottam, Murezán kollega észrevételeit, világosra teszem mondandómat. Mi előadónként pontosan tudjuk, hogy még a jelentés tervezetet finomítani kell, a nemzeti fővárosokban és a szakértőkkel folytatott tárgyalások fényében. A folyamat zajlik, de egy valamit tegyünk világosan. Nem beszélhetünk a központi bank politikájáról, ami a kamatpolitikát illeti. Nem hagyhatjuk a helyzetet e, a beruházási deficit tekintetében így, ahogy van, és nem engedhetjük meg, hogy az Európai Unió a Brexit-tel vagy Brexit nélkül jelenlegi állapotában maradjon. Ezek a sarokpontjai a gondolkodásnak. A központi bank, az LKB e elnöke nem is tegnap, egy kicsit régebben már kimondta, hogy a monetáris politika nem mentheti meg az eurozónát, és sürgős intézkedésekre van szükség. Mindez a központi bank idén áprilisi jelentésében még keményebb formában került megfogalmazásra. Ez tehát a helyzet. Mindenkit emlékeztetni szeretnék arra is, hogy novemberben, 1998 novemberében vagy decemberében a Betten jelentéssel, nem tudom, hogy a kollega említette, már egy-két alapgondolatot körvonalaztunk. Én a Költségvetési Szakbizottságból jövök, és ilyen módon értékelnem kell azt a helyzetet, hogy az eurózónában való végrehajtás során létezett a nem euró országok számára egy kifizetési mérleg facilitás vagy eszköz, a szerződés 143. cikkére alapozva, ezt felhasználták, lehívták, mi több a kapacitást még növítették a krízis fényében. Az erózóna számára nem rendelkezünk ezzel az eszközzel. Számomra természetesen az a fontos, hogy bármiről is szó legyen, világos feltételekhez legyen kapcsolva nem csak a kockázat megosztásról, hanem a szuverenitás megosztásáról is beszélnünk kell, máskülönben nem működhet a rendszer. Arról is eszmét kell cserélnünk, hogy mit tehetünk szerződés módosítás nélkül, és mire van szükség ahhoz, mire van szükség a szerződés módosításával együtt, illetve mi lehetséges csak szerződés módosítás által is. Sajnos nem tanultam jogot, néha egyébként ez is segít, de annyit azért megértettem, hogy bizonyos dolgok, mint a Réni, D. alapot, Réni D alapot szerződés módosítás nélkül is föl lehet állítani. Másrészt ugyanakkor azt is el kell fogadnunk, hogy egy-két alkotmánybírósági döntés fényében a szerződés módosítás, és egyébként ez a pontos politikai szándékom is, tehát a szerződés módosítással az ESM-et egy európai monetáris alappá kell átalakítanunk, amely megérdemli ezt a megnevezést. Ez azonban csak akkor működhet, hogyha megfelelő változtatásokat eszközlünk a rendszer irányításában vezetésében, máskülönben a rendszer nem fog működni, soha nem fogjuk elérni a célunkat, és folyamatosan a kormányközi eljárásba rabjai maradunk, ami pedig azt mutatja, hogy a tagállamok nem hajlandók és nem képesek közösségi szintre emelni az együttműködést. Mi több, a források tekintetében, akár tetszik, akár nem, lehet, hogy a tagállami parlamentek nemzeti hatásköréből kell majd elvonni bizonyos egyeseket. Az teljesen világos, hogy a jogi, az Európai Monetáris Alap és Monetáris Unió, Unió jogi keretei során, meg felállítása során az elszámoltathatóság, az átláthatóság és az Európai Parlament szerepéről is eszmét kell cserélnünk, hiszen itt deficitben vagyunk, hiányosságok mutatnak. Hiszen az Európai Tanács a krízis során az Európai Tanács volt az, aki 60 milliárdot különített el, és ezzel voltak éppen, és most nagyon óvatosan fogalmazok, a parlament költségvetési jogkörét sértette meg az Európai Tanács. Azaz tehát fel kell állítanunk a struktúrákat, a döntéshozatali folyamatot, és eszközöket, intézkedéseket, amelyek rendelkezésünkre állnak, megakadályozva így, hogy ne a tagállamoknak kelljen meghozniuk a krízis, az esetleges újabb krízis során a lépéseket. Egyetértek ugyanakkor azzal is, hogy az eszközök tekintetében fontos, az instrumentumok tekintetében a meglévő strukturális alap, az FC és a kohéziós alap felhasználását javítani lehet annak érdekében, hogy megfelelő, szükséges strukturális reformokat hozzanak létre a tagállamokban. Az elnök megszakít. Jelzem, hogy az egyes csatornán a német helyett görög fordítást hallunk. Not all our German colleagues speak Greek, so I ask to correct this. So, as my wife is always telling me, the grammar is quite similar, so it's a nice exercise. It's very easy. Hát igen, nem is olyan hasonlatos ez a két nyelv, de ilyen módon tanulhatjuk a nyelveket. Egy szóval, fontos, hogy professzionalizáljuk ezeket az eszközöket. És az egyik bekezdés a technikai segítségnyújtásról beszél, amelyet a bizottság előterjesztett. Ez egy érdekes kezdeményezés, meg kell nézni, hogy a következő MFF körében, keretében ki lehet ezt majd bővíteni, vagy sem. És azt is meg kell nézni, hogy a strukturális alap um, jogi kerete lehetőséget kínál-e arra, hogy az egyes tagállamok specifikus helyzetére választ adjunk, illetve meg kell vizsgálni, hogy erre lehetőség lesz-e vagy sem. Hogy fogalmazzak a fiskális kapacitás kapcsán nagyon világosan. Minél kevésbé tőke, minél kevésbé létezik egy bankunió és egy tőkeunió, annál nagyobb szükség van egy bizonyos fiskális kapacitásra. Ezt az összefüggést látnunk kell. A parlament az öt elnök jelentésében megfogalmazott mind az öt pillért nagyon fontosnak tartja. Ehhez kétség nem férhet. A második szempont, ami az ESM európai alappá való átalakítását illeti, egy erős governance-el irányítással és a nemzetállamok, a tagállamok részvételével. Nos, ezzel kapcsolatban teljesen világos számomra, hogy ez a fajta tűzfal, amely létezik és amely segít, ennek a létjogosultságát nem, nem vonhatjuk kétségbe. Olyan fiskális kapacitásról beszélünk, melynek része a monetáris alap, és amely a további feladatoknak és szupportív vagy támogató programoknak meg tud felelni, annak érdekében, hogy a sokkból eredő helyzetek kiküszöbölhetőek legyenek. De jogos kérdés és érdekes kérdés, hogy az alap igazgatását az ESM vagy a későbbi évben felálló európai monetáris alap struktúrájából lehet irányítani, vagy sem. De hát világosan differenciálni kell persze. Összességében tehát úgy gondolom, kijelenthetjük. Minnyáján tisztában vagyunk velem. Idén egy igazi lendületet kell adni ennek az ügynek annak érdekében, hogy az eurozónát és a belső piacot az unió magjaként előbbre mozdítsuk, feltérképezzük, hogy mit lehet tenni szerződésmódosítás nélkül, és azt is lássuk, hogy hol van szükség a szerződés módosítására, a stabilitás megteremtése érdekében. Világos menetrendet kell kidolgozni, mely kitére a két lépésre, máskülönben nem felelünk meg a célkitűzéseinknek. Köszönöm. Köszönöm szépen a társelőadónak. Most pedig Paul Tang az SND frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! roadmap, a menetrend gondolata tetszik nekem, nem tudjuk milyen problémák állnak előttünk, és úgy gondolom, hogy eszközekre van szükség arra, hogy az euró biztonságban működjön, és ezt még nem értük el. Ezeket az eszközöket még ki kell dolgozni. Azzal kezdeném, hogy a jelentésben a strukturális reformokra való ösztönzőket nagyon üdvözlöm, Helyes ez, mi több az Európai Parlament az európai költségvetést úgy dolgozza ki, hogy arra ösztönözze az európai közpénzekkel gazdálkodókat, az európai kül- tagállamok költségvetését, hogy hatékonyan dolgozzanak. Ez nem vonatkozhat egyedül az ESM-re, hanem a költségvetés más részeire is vonatkoznia kell. Ez tehát akkor nem csak az európai politikák eszköze lesz, az el sem, hanem a szolidaritás eszköze is lesz, de a szolidaritás soha nem egyirányú munka, hanem kölcsönösségen áll. Tehát, hogyha mi változtatunk az európai szintéren, akkor joggal várjuk el, hogy az európai tagállamok maguk is változtassanak. A fiskális kapacitás számára három pillér teljesen világos. Nem tudom, hogy a fiskális kapacitásnak valóban minden funkciót vállalnia kell az aszimmetrikus vagy a szimmetrikus sokkok kapcsán ezen még el kell gondolkozni. Egyetértek azonban azzal, hogy az erő biztonságosabb a tétel érdekében mindhárom pillére szükség van. Ugyanakkor mindezt elmondva egy sor kérdés todul fel bennem. Nem tudom, hogy a roadmap, a menetrendet már elkészítettük-e vagy sem, ha nem, akkor még van itt még mit tenni. Melyek a kérdéseim? Nehéz a fiskális kapacitást a költségvetési szabályokkal összekapcsolni. Lehet, hogy a fiskális kapacitában egy transfert látunk, másrészt a költségvetési szabályokat szigorúbbá tesszük, de ez félrevezető nekem ez a megfogalmazás. Ez pedig egy általánosabb félrevezető, meg félreértésre utal a jelentéstervezetben, hogy mi a nemzeti és mi a tagállami, és az közösségi hatáskör. Az a kérdés, hogy intenzifikáljuk-e ezzel a strukturális reformokat, vagy pedig kötelezően előírjuk-e azokat, tehát hogy ösztönözzük-e a tagállamokat ezek végrehajtására. Azt akarjuk tényleg, hogy Brüsszel mondja meg Párizsnak, hogy milyen legyen a munkaerőpiaci reform? Hát ezen gondolkoznunk kell. az sem világos, hogy a fiskális politikáért kivállalná a felelősséget. A közösségi szint? A nemzetállam szintje, és ha nemzetállam szintje, akkor központosítva. És akkor, ha ez így van, akkor a no bailout záradékot hogyan látjuk? Hiszen nem világos, hogy milyen nemzeti és a tagállami hatáskör, és attól félek, hogy ha európai hatáskörbe utaljuk ezeket a kérdéseket, a nemzeti parlamentek és kormányok nehezen fognak ezzel azonosulni. Az ownership ténye nem fog létrejönni. Tehát ezt a kérdést, a határvonas kérdését tisztázni kell. Továbbá nem tisztázott még, <clears throat> hogy az erózónás eszköz a közösségi módszerbe hogyan illeszthető be. Most már az erózónán túllépett közösségiben vélhetőleg kell majd egy erozónás parlament, vagy erozónás döntéshozatal, de erről nem szól a jelentés. Végezetül pedig nem látom, hogy a fiskális kapacitás hogyan felel meg az EU költségvetésének, és hogyan segíthet megoldani az EU költségvetéséből eredő problémákat. Ugye kifizetési lemaradások vannak az EU költségvetésének felhasználása során, és nem tudom, hogy a fiskális kapacitás kérdése, kérdésének rendezése hogyan oldhatná meg, hogyan segíthetne abban, hogy például az EU költségvetési forrásainak elköltésében való lemaradást kiküszöböljük. Szükség van tehát, elnök úr, kollégák, a menetrendre, de sok tisztázandó kérdés van. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig az ECR nevében Kölmel úr kapszót. so Pirko Lerner. Kiitos puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném állapítani, hogy javarészt egyetértek Murozám és Balc urakkal, egy olyan EU jövőképe rajzolódik itt ki, amely költségvetését arra használja fel, hogy a tagállamok által végrehajtott feladatokat hajtsa végre. Ez pedig óhatatlanul oda vezetne, hogy konfrontálódnának a tagállamok és az EU. egy olyan euró térségbeli költségvetést alakítunk itt ki, amely pénztranszferekhez vezetne. Márpedig felmerül a kérdés, hogy a transferek moral hazardet, morális kockázatot jelentenek-e vagy sem, illetve hogy a költségvetési kapacitás maga moral hazardként értelmezhető-e majd vagy sem. Hiszen ezek, ez utóbbiak nem reformokra ösztönöznének a tagállamokban. Nem hiszem egyéb iránt, hogy mindezt megakadályozhatnánk, bár a jelentés erről szól. A versenyképesség és a termelékenységben mutatkozó különbségek az euró térségben túlon túl nagyok. Ez eh, ebben rejlik a tervezetben a legnagyobb kockázat. A tervezet ráadásul nem vezet a fegyelem kérdéséről. A szolidaritás területéni, hogy magyarul mondjuk, a szolidaritás területéni kondicionalitás, tehát feltételesség kérdéséről szól a jelentés, de hát látni kell, hogy a reformok és a strukturális reformok elengedhetetlenek. Finnországban is így van ez. A kormány komoly reformokat tervez, és például a közkiadásokat is csökkenti a reformok rövid távon bár nagyon súlyos árat rónak az országra, de hosszú távon ezekre szükség van. Ugyanakkor ezek nemzeti hatáskörbe tartoznak. A transfereket kialakító mechanizmus ugyanakkor nem volna kívánatos, megítélésünk szerint. Azután még a költségvetési kapacitás finanszírozásának kérdéséről szólnék. Azt szokták mondani, hogy az európai stabilitási mechanizmust, az elsemet lehetne használni a finanszírozásra. Ez azonban problematikus, hiszen a stabilitási mechanizmus egy krízis alap. Tulajdonosai pedig nem mások, mint a tagállamok maguk. Ilyen módon az Európai Parlament az európai stabilitási mechanizmus alap eszközeinek felhasználásához nem tud hozzászólni. Az ECR frakció tehát e kérdésekhez módosítókat fog benyújtani. Köszönöm. Thank you. And now... Köszönöm szépen. Most pedig Zsanál Dőnek adom át az elnöki tisztetítést, a szót is. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mind a két társelőadónak a tervezetet. Ezt beszéljük meg a mostani ülésen egy nagyon is fontos időpontban. Ahogyan valamennyien tudják, itt természetesen jogi keretekről van csak szó, de tekintettel a jelenlegi helyzetre azt hiszem, hogy politikai szempontból is meg kell vizsgálni ezeket a kérdéseket, és el kell mondanunk azt, hogy milyen irányba eh, kívánunk tovább menni most a közös valutával. Amikor eh, létrehoztuk eh, a közös valutát, akkor a valutával kapcsolatos nemzeti szuverenitást a tagállamok átadták az Európai Központi Banknak, és létrehoztak egyfajta föderális struktúrát. De nem gondoltak végig az összes következményét ennek a lépésnek. Már akkoriban is folyt vita arról a kérdésről, hogy vajon a közös tulajdonlás elvéhez tartsuk -e magunkat, azaz akik nem tartják be a közös szabályokat, azokat szankcionáljuk-e, vagy pedig eh, legyen egyfajta eh, pénzügyi, gazdasági, közös eh, kormányzás, az amszterdami szerződésben a szabályozás, szabályok mellett döntöttünk az eurózóna pénzügyminisztereinek a tanácsának kezébe olyan jogkört adtak, amivel szankciókat is, szankciókról is dönthettek azok, akik nem tartják be a szabályokat. De igazából a szabályok megsértések esetében soha nem került sor ilyen szankciók kiszabására és 15 évvel az eurozóna létezése után is elmondhatjuk, hogy egyetlen egyszer sem szankcionáltak egy tagállamot sem, bármilyen szabályt is sértett meg. A kormányok kapcsán sem, tehát a kormányok lépései alapján sem mondhatjuk el, hogy optimálisan működne az eurózóna. Az eurozóna költségvetési kapacitása jelenleg úgy néz ki, hogy nem igazából a nemzeti gazdaságpolitikák agregátuma lenne ez eurozónáé, és ezt mindenképpen korrigálni kell. Az LKB e elnöke eléggé hiába valóan keresi a tárgyaló partnereket a nemzeti kormányokban, annak érdekében, hogy megegyezzenek egy megfelelő policy mixben és hogy ez nem sikerül, ez nem az ő felelőssége. Nagyon fontos lenne az előadók által benyújtott javaslatokat egyenként és részletesen megvitatni, és gratulálok nekik, hogy ilyen magasra helyezték a mércét, mert így, ahogyan most mennek a dolgok, nem mehetnek ezek tovább mert ennek az a kockázata, hogy nagyon szomorú véget ér majd ez a történet, hogy egy ilyen szomorú vég felé haladunk a 28 tagállam számára külön költségvetése és az eurózónak közös költségvetése. Nos, azt hiszem, hogy nem éppen jó példája a megegyezésre való hajlandóságnak az eurózónak, különösen ami a különleges eszközöket, trust egyebeket illeti az éppen ezért tovább kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan valósuljon meg a finanszírozás. Nagyon nehezen tudnék elképzelni adókat, azaz, hogy meg új adókat vezetnék be, esetleg különböző transzferek elképzelhetők lennének. Például a munka nélküliségi illetékesség kapcsán ilyen munkanélküli alap vagy rendszer szóba jöhetne, mint a transfer egyik formája. Az Egyesült Államok szövetség költségi, berendezkedési költségvetése például olyan, hogy a szolidaritási, ellátási, eh, stb. kifizetéseket ebből a közös szövetségi költségvetésből folyósítják, és egy, ezért ilyen pénzügyi transferek formájában valósulnak, valósul meg a, valósulnak meg a szociális ellátás eh, kifizetései hogyha ilyenben gondolkodunk, akkor természetesen ehhez előtt strukturális reformokat kellene végrehajtani, és a végén ennek ott kellene álljon egy konvergencia, hogy optimális térségé váljon az euró özevet, és ne legyenek érdekkonfliktusok. Trezor. Aztán uh, egy, ennyiben is hagynám ami ezt a kérdést illeti, a tartalmi kérdéseket illeti. Úgyhogy át is veszem a vezető szerepevet, és meg is adom a szót Nél Torvásznak. Tessék. First of all, uh, I would like to... Mindenek előtt szeretném megköszönni az előadóknak a munkát. Valószínűleg mondhatnánk azt is, hogy több kérdést vetettek papírra, mint hányat meg tudunk válaszolni a mostani vita során. És ez tulajdonképpen jó is, hogy így van, ugyanis a valóságban, hát itt van előttünk egy sor kérdés, és hát meg kell találnunk azt az utat, ami kivezet minket ebből a kicsit kaotikus helyzetből egy megfelelő roadmap, roadmap egy úti terve elkészítése, azt hiszem elég nehéz lesz. A nehézség már abból is adódik, hogy mindig könnyebb ex ante megtenni dolgokat, mint ex post, az előzőleg, mint utólag. Mielőtt létrehoztuk az eurózónát, akkor talán könnyebb, lett, könnyebb lenne a mai helyzetünk, ha akkor már végig gondoltunk volna egy csomó dolgot, utólag beavatkozni már mindig bonyolultabb, és most nagyjából ez a helyzet. Hogy mondjak néhány példát ezekre a két értelmiségekre. Sokszor esik az anyagban aszimetrikus sokkokról. Hogyha visszagondolunk Mandels elméletére, ő garantáltnak vette, hogy, hogy amikor sor kerül egy aszimmetrikus sokra, az egy ilyen sok, és utána, amikor a hullámok elsimulnak, megint minden rendben megy tovább. Ez persze túl optimista elgondolás volt, jellemző 80-as évekre, és valószínűleg manapság teljesen más világban élünk. Ma néhány országban nagyon súlyos aszimetrikus sokkokat élnek meg, mert az innováció és egyebek teljesen más, hogy érintik az országokat, a gazdasági valóság teljesen más módon érint különböző országokat. Ezért Együtt kell majd élnünk az aszimmetrikus sokkokkal, ilyen nagy sok hullámok folyamatosan jönnek majd a következő évszázadban is, és ehhez kell tudnunk alkalmazkodni. Ez ugyanakkor nagyon sok kérdést is felvet számunkra. Hogyan építsünk fel egy olyan rendszert, ami ellenálló képes, ami ellen tud állni az ilyen aszimmetrikus sokkoknak. Egy másik példa a problémáinkra, az az, ahogyan a jelentés a kohézió kérdését kezeli. Csak egy-két egyszerű példát hagy mondjam. Hogy azt mondjuk, hogy a kohézió megbukott, vagy azt mondjuk, hogy a kohéziós politika megbukott, akkor valószínűleg két teljesen különböző dologról beszélünk a kohézióról, én azt gondolom, hogy igen, a kohézió tényleg megbukott. Hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor látjuk, hogy 1900 mondjuk 75 óta nem működik a kohézió, és valószínűleg nem is vettük észre az elmúlt 40-50 évben, hogy a kohézió igazából nem jött létre. De ha azt mondjuk, hogy a kohéziós politika bukott meg, akkor ezzel egy sokkal súlyosabb morális problémát vetünk fel. Ugyanis akkor a sorok között azt mondjuk, hogy a kohéziós politika többet kellett volna, hogy elérjen, mint amennyit megvalósított. És itt így tulajdonképpen a politikusoké a felelősség, hogy a kohéziós politika bukott meg, akkor a politikusok buktak meg. És ez elvezet minket a következő kérdéshez, a moral hazard kérdéséhez. Valószínűleg látták néhány nappal ezelőtt az újságokban, hogy görög emberek 80 eh, milliárddal tartoznak az államuknak, ennyi a be nem fizetett adó, az adó tartozás. Ez a görög válság egyik központi problémája. nem fizetnek adót, az emberek, és hogyha ezt kellene korrigálni a kohéziós politikával, hát ez egy tényleg egy moral hazard lenne. Ezért én még mindig azt mondom, hogy igen, jó, hogy elkészült ez a jelentés, mert rámutat nagyon fontos pontokra azzal kapcsolatban, hogyan az Európai Unióban kezeljük ezeket a kérdéseket, de biztos nem lesz ezekre a kérdésekre könnyű válasz. És vegyük figyelembe, hogy körülbelül egy hetünk van arra, hogy megtaláljuk a jó megoldást ezekre a kérdésekre. Hát gratulálok az előadóknak és a többi árnyék előadónak, mert hát akkor a következő napokban á, talán a poklot fogják megjárni. Köszönöm szépen, megadom a szót. A GOE árnyék jelentéstevőjének legalábbis megadnám, ha itt lenne, de nem látom. Maragál, úr sincs itt, de ez Eckhart pedig itt van, meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm az elődóknak, a társelőadóknak, Bőge úrnak és Berez asszonynak a munkát. Szerintem kitűnő, ahogyan összeszedték ezt az anyagot, és lehet, hogy a e, pokolban végezzük, Nils, de azért mindenképpen jó ez a kiinduló pont, hogy e, megvitassuk ennek a, ahogyan te nevezted, pokolba jutásnak a következményeit. A fiskális kapacitásról beszélve, Alapvetően egyetértünk abban, hogy ez jó kiinduló pontja a vitának. Ezért köszönöm az előadóknak, hogy erre így rámutattak. Tudva azt, hogy különböző országból és érkeznek, és különböző mm, politikai szempontból nézik a dolgokat, így különösen eh, nagyon jó munkát végeztek, és mind a két frakció támogatta önöket. Nem tudom, hogy melyiküknek volt nehezebb dolga a saját frakciójával elfogadtatni ezt. De most mindenképpen itt van egy kiinduló pont, egy alap, hogyan tudjuk a kockázatok, a szuverenitás megosztását szabályozni, Nyilvánvaló, hogy szükség van egy megfelelő fiskális kapacitásra, lehet, hogy vannak frakciók, akik ezt tagadják, de erre mindenképpen szükség van. A nagy kérdés csak az, hogy az egyensúlyi helyzeteket hogyan tudjuk megteremteni. Ha rátér a három pillére. Először is úgy tűnik, hogy a jelentés abból a felvetésből indul ki, hogy az ESM az egyetlen eszköz a kezünkben, és hogy milyen nagy teher hárul az ESM-re, nos, azt hiszem, hogy talán kicsit túl sokat várunk el az ESM-től, és itt óvatosságra lenne szükség. Más finanszírozási opciók is vannak, nem csak az ESM. A jelenlegi jelentés, legalábbis a jelenlegi keretek között túl nagy reményt helyez, csak is kizárólag az ESM-be. Talán meg kellene kérdeznünk, a, kérnünk a jogi szolgáltat arra, hogy adjanak némi iránymutatást, hogy a jelenlegi szerződés szerint is több lehetőségünk van, nem csak az ESM ha megnézzük a jelenlegi ESM-et, vagy ha csak erre fókuszálunk, akkor szerintem ez problematikus. Azután itt van az aszimmetrikus sokkok abszorpciójának a kérdése. Ez egy automatizmus kellene, hogy legyen, ami a sokkot felszívja, stabilizálja, és nem szabad, hogy túl megelőző módon álljunk ehhez hozzá, akkor ugyanis akkor túl sok lesz a politikai megfontolás az aszimetikus sokkok felszívása automatikusan kellene, hogy történjen, és erről a folyamat előtt kell még megegyezni, nem a folyamat során. Ez nagyon fontos. Azután itt van a finanszírozási hiány, a beruházások eszköze. Nos, Európában a beruházások tekintetében még sokkal nagyobb a szakadékok, nagyok a különbségek, és ezért talán az EFSZ-t kellene revitalizálnunk, mert ez megvan, csak nem eléggé képes kitölteni ezeket a különbségeket a beruházások tekintetében. Aztán itt van a konvergencia pillére. Kicsit szkeptikusak vagyunk a jelenlegi ösztönzővel kapcsolatban, amikor is a tagállamoknak kell a pénzt beletenni ebbe a konvergencia pillérbe. De mi van akkor, hogyha a tagállamok ezt nem teszik meg? Akkor hogyan tud működni igazából ez a konvergencia alap vagy pillér? Valamilyen más mechanizmusra is szükség van, amivel garantálni lehet ezt, hogy a tagállamok tényleg befizessék azt, amit kell. Mi a zöldek, tehát a tárgyalások során ilyen alapokon fogunk majd eljárni. Örömmel várom Nils a tárgyalásokat. Nem tudom, hogy ezért te is így van, ez nem volt nekem világosabb valamit elmondtál, de mi örömmel várjuk a vitát, és szerintem a parlamenten egy érdekes álláspontot tud majd kialakítani és biztosítani tudjuk, hogy a fiskális kapacitásról szóló vita sokkal szélesebb körű legyen, nem csak itt a parlamentre korlátozódjon, hiszen tudjuk, hogy a legfontosabb vitát majd a tagállamokkal kell lefolytatni, és ez a parlament számára is a legnagyobb kihívás, hogy mi ebben szerepet kapunk-e. Még egyszer köszönöm az előadóknak, hogy a kiinduló pontot megfogalmazták a jelentésben. Köszönöm szépen, Máregen úr megérkezett. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos nem hallottam mindenkinek a hozzászólását, de így fogok mégis, kénytelen vagyok így hozzászólni, és spanyolul fogok beszélni, ha megengedik. Nekem még van egy. Kapcsolnék ahhoz, amit az előttem szóló kollégák elmondtak, de mintha nem hallottam őket, lehet, hogy olyan dolgokat is el fogok mondani, ismétlem azt, amit tőlük már hallottak. Egy nagyon jó szöveggel dolgozhatunk, ez lehet az alapja a parlament kialakítandó álláspontjának. És ezért nagyon jó lenne, hogyha most valóban alaposan megfontolnánk azt is, és beszélnénk arról is, hogy az Európai Parlamentnek milyen szerepe lehet mindebben. Mert nagyon komplex kérdéskörről van szó, és költségvetési keretekről beszélünk, megpróbálunk fontos lépéseket megtenni az euró övezet és az egész az euró, eurozóna irányításával kapcsolatban új alapokat próbálunk megalkotni. Tehát amikor ezekről a fiskális kapacitásokról beszélünk, egy nagyon fontos kérdéskört érintünk, és mindenképpen szükség van előrelépésre. Ezzel a frakciónk is teljesen egyetért. Természetesen, amikor aszimmetrikus és szimmetrikus sokkokról egyszerre beszélünk, akkor vigyázzunk erre, hogy ne essünk csapdába. Ugyanis amit aszimmetrikus soknak hívunk, az tulajdonképpen valami olyasmi, ami a hitelezőkkel és az adósokkal összefüggő kérdés, vagy jelenség, hogy egyik oldalon ott vannak a hitelezők, másik oldalon ott vannak az adósok, és hát a köztük lévő ellentéteket hívhatjuk aszimetriának. Nagyon fontos lenne, hogy legyenek olyan instrumentumok, amelyeknek a segítségével ezt az aszimetriát ki tudjuk vasalni és ez a jelentésben is, ezt a jelentésben is kifejtették az előadók. Ez a problémának az egyik eleme, és ehhez természetesen más komponensek is kapcsolódnak. A jelentésben sok szó esik erről a három pillérről. Ezeket megvizsgálhatjuk külön-külön. Egyetértek azzal, ahogyan a, ezeket ezeket, eh, ezeknek a pilléreknek a tartalmát felvázolják. De jó lenne azért eh, e-, egymással is kapcsolatba hozni jobban ezt a három pillért. Mert ha nem így tesszük, akkor fennállnak a kockázata, hogy eh, külön választva ezt a három dolgok, ezek majd egyfajta önálló logika mentén kezdenek működni, és nem kapcsolódnak egymáshoz. Ezért kellene valahogy összefésülni, összevezetni ezt a három pillért. És természetesen az is fontos, hogy az ESM-ről beszéljünk, amelyet eh, át kell alakítani egy európai valuta alappá, mert ez valóban egy kitűnő gondolat. Mindenek előtt eh, azért is, mert ez más szakpolitikai területeket is eh, hozzákapcsol ehhez a kérdéskörhöz. Itt végül is arra van szó, hogy az egyensúlytalansági helyzeteket hogyan kezeljük. A következő nagyon fontos kérdés az az, hogy itt természetesen a kondicionalitás is meg kell őriznünk, a felelősséget, mert hogyha ezt nem tesszük, akkor tulajdonképpen nem csinálunk más, hogy, mint hogy a transfereket más ruhába öltöztetjük, vagy más nemet adunk nekik. Szerintem itt ambiciózusabbak lehetnénk, és konkrétabb is lehetne a szöveg. Jó, ez a rossz idő, vagy rainy day alap, ez egy olyan, ez segíthet minket abban, hogy tisztázzuk a felelősségeket. Jó lenne, és észszerű lenne talán az is, hogyha még tovább tudnánk lépni, mert most ugye két alapvetően beszélhetünk, az csak két pillér, vagy két lába van ennek a három lábú széknek. A beruházások még hiányoznak, a valuta alap és a rainy day, a rossz idő alap között, és egy olyan konvergenciát kell kialakítani, ami valóban így így is valóban azt jelenti, amit ez a szó ki akar mondani. Szükség van tehát mind a három elemre, és nem csak arról van szó, hogy a különböző forrásokat ellenőrizni akarjuk. És igen, mindjárt rögtön befejezem, elnök, hogy még egy megjegyzést engedjen meg. Nagyon törékeny az egyensúly az eurózóna és az egész EU között a háztartás, az költségvetési kapacitások az EU, egész EU-ban, illetve az euróvezetben nem eltérőek. Grazie. Köszönöm szépen, Márka Válli szó. Scusa nome del collega, che per un piccolo problema di salute. Köszönöm szépen. Én a két jelentés, árnyék jelentéstevőjeként lépek fel. Elolvastam ezt a jelentést, és az első árnyék jelentéstevői ülésen se engem, sem a frakciómat nem győzött meg, amit hallottam. Hiszen voltak éppen nincsen igazi demokratikus egyezmény, megegyezés arról, hogy milyen döntéseket hozunk, hanem sokkal inkább a bürokraták, és a nagy érdekképviselők érvényesítik itt a szándékokat, tehát az emberek az országokban nem értik ezeket a döntéseket, és bizony felszólamulnak, fel is lépnek ezen döntések ellen. Beres asszony beszélt a múlt évben elfogadott jelentésről, illetve az öt eh, elnök jelentéséről. 19 nagyon különböző országot kapcsol össze a közös fizetőeszköz, és um, a fix um, átváltás természetesen um, lehetetlenné tesz, így leértékeik az egyik pénzfizetőeszközt, hiszen mindenhol ugyanaz a, azzal az eszközzel fizetnek, ráadásul kell ugye egy szuper pénzügyminiszterek ki a reformokat, a takarékosságot irányozza elő, és látjuk, hogy Franciaországban hogyan fogadják ezeket az intézkedéseket, vagy Olaszországban hogyan fogadták, vagy Görögországban. Eladjuk az állami tulajdont, mindent privatizálunk, ez ezzé vált az európai pénzügyi projekt, és ezt nem tudjuk támogatni. Ez jelenik meg ebben a frameworkben, ebben a keretben nem egy intelligens intézkedést foganatosítunk, amely például lehetővé tenné, hogy szelepeket nyissunk meg, hogy az euró működjön, hiszen veszélyeztetjük az eurónak köszönhető eredményeket azáltal, hogy nem nincsen egy ilyen vészszelep. Éppen ezért eh, úgy gondolom, hogy Európa ilyen módon nem működhet, és nagyon nehéz érvelni az volt a fenntartása mellett. Nincs ennek értelme, hiszen egyrészt nem demokratikus, és szakmailag sem helyes, mert nem igazságos. Éppen ezért, a, ilyen, hiszen ilyen nettó uh, átutalások jelennek meg, átcsoportosítások jelennek meg. A különböző gazdaságpolitikákat más-más módon kellene megoz, megadóztatni, például a spekulációt, vagy pedig a nagy szereplőket az opt-outot lehetővé kellene tenni ez az EU alól um, a szerződésekben. Ez tenni lehetővé, hogy demokratikussá tegyük ezt a rendszert, hiszen ha egy állam, államformai, állampolgárai dönthetnek arról, hogy kilépjenek egy ketrecből, illetve van, hogy érdekű, érdekeket képviselő szereplők rájuk kényszerített keretéből, akkor ez demokratikus. Bizony az optatra szükség van, nem a többi kollégám nincs itt sajnos, de biztosíthatom önöket, hogy nagyon nagy, a, a közvélemény egyre inkább ezen a véleményen van, egyre inkább a közvélemény bele akar demokratikus módon szólni a nagy makrogazdasági döntésekbe is. Az, hogyha bürokraták zártatok mögött döntenek, és rákényszerítik ezt az emberekre, ez nem támogatható. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Ezért vagyunk itt, hogy beszéljünk erről a témáról. Mégiscsak demokratikus ez az eljárás. Emellett az árnyék jelentéstöveket ugye most meghallgattuk, és így rátérünk a spontán hozzászólásokra. E, és de persze nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy 16 óra 30-kor át kell adnunk az Ekonnak a termet. E, Roberto Gualtieri következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem fogok kitérni arra, hogy a költségvetési kapacitás mennyire fontos. Elhangzott már, hogy nagyon fontos, hogy ne csak a belső piacnak legyen költségvetés, hanem a, a közös valutának is. Ami a három pillért illeti, itt a konvergencia, az aszimmetrikus sokok abszorpciója és a szimmetrikus sokok abszorpcióját illeti, ez a három pillér. Én csak Morassan úr jogi fejtegetéseire, illetve a jelentés 9-es és 19-es pontjaira szeretnék kitérni. Nem szabad itt félreérteni a dolgokat. Először is az ESM szerepe és ennek felvétele a szerződésbe, illetve az európai valuta alap létrehozása, ami egy releváns kérdés. A másik téma a a költségvetési lehetőségek létrehozása és az, ennek definíciója az EU e jogi keretben két dolog összefügg, de nem ugyanaz. Először is jogilag szólva, én nem értek egyet Muraszan úrral, aki azt mondta, hogy a szerződés módosításával lehet csak megvalósítani ezt a lehetőséget. Természetesen a szerződés módosítása még hatékonyabbá tenné a megoldást, de nem ez az egyetlen lehetőség. Én hadd hangsúlyozzam egyértelműen, hogy hogy a 175 per 3-as cikk kiváló jogalap lenne a szerződésben, illetve az 160 per 7-es bírósági ügy is világosá teszi, hogy ez a specifikus funkció, ez nem előre meghatározott, ezt, ezt, határozták, például, ezt használták például a Juncker terre is, ez kiváló jogalap lenne, és emellett a 20 a, a pénzügyi rendelet 21-es cikke és világosat teszi, hogy a költségvetésben is saját forrás sorokat lehet bevezetni. Tehát a módosítás mellett, ami egy másik lehetőség lenne, ez is itt van, tehát egy külön költségvetési sort lehetne létrehozni. Volt egy jogalap például az Európai Bizottsági CCI javaslattal kapcsolatban. Másodszor, ami a koordinációt illeti, a 136-os cikk és a makrogazdasági egyensúlytalanság eljárása is felmerül, mint jogalap. Tehát a jelenlegi szerződés kereteiben a 175-ös cikkel, 136-os cikkel, a konvergencia programmal lehetne ezt megkezdeni. Aztán itt van az ESM helyzete, illetve az Európai Valuta Alap lehetősége, az egy komplexebb lehetőség 352-es, illetve szerződésmódosítás, ebben nem fogok most belemenni, de a két mm, dolog nem mindenképpen fedi egymást. Hogyha szeretnénk egy ütemtervet létrehozni, akkor azzal kezdenénk, hogy mi az, amit már most el lehet kezdeni, hogyha megvan rá a politikai szándék. Öm, hogyha, mert hogyha van politikai szándék, akkor az mindent világosabbá tesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van Weizsäcker úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Átri úr. Én gratulálni szeretnék a társjelentéstevőknek. Ez egy nagyon ígéretes jelentéstervezet nagyon nehéz témában. Nagyon nagy benyomást tett rám ez a javaslat, hiszen tudom, hogy mennyire nehéz az egésznek a háttere, az egész struktúra. Azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy elérjük azt, hogy itt a parlamenten belül és azon kívül is képesek legyünk a vitát előrevinni, van néhány dolog, amit el kell érnünk. Tudom, hogy egyes esetekben a homályosság egy kicsit eh, font, szükséges ahhoz, hogy meginduljon a munka, de fontos lenne szerintem kicsit részletesebben meghatározni a három pillért. Mi a helyzet a, a felelősség és a szolidaritás kapcsolatával, mi a helyzet eh, a nemzeti eh, felelősséggel, mi az, ami nemzeti felelősség, mi az, ami európai felelősség. Azt hiszem, hogy ez nagyon hasznos lenne. És emellett ezzel a pillérrel, ezzel három pilléres rendszerrel arra is ki kellene térni, hogy egy nemzeti költségvetési megszorítás mit jelent, hogy néz ez ki a jövőben, Ártói eh, úr szavaira is reflektálva. A különböző eh, alapú, a, a, ennek a költségvetési lehetőségeknek a, a finanszírozásával kapcsolatos különböző lehetőségeket jobban meg kellene vitatni. Azt hiszem, hogy kicsit részletekbe menőbben. Ez egy nagyon érzékeny kérdés. Azt hiszem, hogy szisztematikusan az op- opciókat fel lehetne vázolni, a különböző pillérekre ö, kitérve is. Végül pedig mivel folyt már vita azzal kapcsolatban is, hogy mi az, amit megtehetünk szerződés módosítás nélkül, és mi az, amit szerződés módosítással lehet csak. Azt gondolom, hogy az egész konstrukció hitelessége annyira fontos, hogy lehet, hogy vannak olyan dolog, dolgok, amelyeket ugyan szerződés, módosítás nélkül le lehetne érni, de nem kellene. Nem kellene ezt erőltetni. Egyes esetekben talán jó is lenne szerződés módosítást elérni, hogy azt a hitelességet megteremtsük, amire szükség van. A közös felelősségnek egyértelmű hiányosságai vannak, hiszen a hitelesség cégünk csorbát szenvedett, és költségvetési megszorítások esetében kulcsfontosságú területeken előrelépni fontos lenne, hogyha ezt hitelesen tudnánk tenni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, és megadom a szót Fanodesz képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Fernández képviselőnek. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, Perez asszonynak, Bőge úrnak. Nagyon jó munkadokumentumot, vagy jelentéstervezetet készítettek a költségvetési lehetőségekkel kapcsolatban. Természetesen hallunk nemzeties hozzászólásokat, ez nem meglepő a jelenlegi helyzetben. Például a hiányzó átláthatóság kérdése, a brüsszeli diktatúra. Nos, ez a mai vita már önmagában azt mutatja, hogy demokratikusan és átlátható módon dolgozunk Európán. Két dolog, a jelentés nagyon jó, van felépítve a három pillér helyzete például. Most arról kellene beszélnünk, hogy ezt az egészet hogyan tudjuk finanszírozni. Ez egy olyan téma, amely áthatja a vitát, és ezzel kapcsolatban, de hát végig kell gondolnunk, hogy a három pillért hogyan tudjuk finanszírozni. A másik oldalon arra szeretnék emlékeztetni, és erre sor kerül a jelentésben is, hogy 2010-ből már létezik egy európai stabilizáció, stabilizációs mechanizmus, és ez egyszerűen csak vegetál, és senki nem veszi komolyan ezt az alapot, holott 40 milliárd eurónyi pénzügyi lehetősége van ennek az alapnak. Az FC tervvel ezt ki lehetne használni. Aztán ez az európai valuta alap. Ehhez ki, lehetne, ki lehetne használni ezt a 40 milliárdot. Egyéb pénzügyi eszközöktől eltérően az Európai Bizottság nak megvan a lehetőség arra, hogy ezt a 40 milliárdot konkrétan használja, és ez hát hasznos lehetne. Ezen eljárás, ezen alapra vonatkozó e- eljárással kapcsolatban. Tagállamok tőkéjéről van szó. Arról beszélünk, hogy ezt az alapot hogyan tudjuk a szerződésbe integrálni. E, de hogyha ezt megtesszük, akkor ezt a 40 milliárdot használhatnánk, amit az Európai Bizottság rendelkezésre bocsát használhatnánk arra, hogy tőkét vásároljunk fel. Az Európai Bizottság ugye ennek az alapnak részvényese, úgyhogy ezt az alapot ki lehetne használni. És ez lehetne az Európai Valuta Alap kiinduló pontja. Másodszor, és itt ez egy másik téma, erről már volt szó másüléseken, az EKB pénzügyi eszközeikre, eszközeire szeretnék kitérni. Hogyan tudunk saját forráshoz jutni, saját bevételekhez? Alig van saját bevétel az Európai Unióban. Az EKB statutumának 33 per 1 pontja azt mondja ki, hogy azt mondja ki, hogy ezeket a cikkeket jog, jogalkotási eljárása módosítani lehet, anélkül, hogy a szerződést módosítanánk. Most, ami a jogalapot illeti, hogyha az LKB alapszabályának erre a cikre, von, cikkére utalunk, ahhoz, hogy ezt a pénzt az eurózóna költségvetéséhez használjuk, ez megvalósítható. Azt hiszem, hogy ez a rendes jogalkotási eljárás keretében megvalósulhat az LKB e alapszabálya és az alapszabály 33 per 1 cikke szerint és az európai stabilitási, pénzügyi stabilitási mechanizmust is kihasználhatnánk annak érdekében, hogy a tőkét használhassuk, és így végig gondolhatjuk, hogy hogyan tudjuk ezeket a pilléreket erősíteni. Szilvi Gulár. Köszönöm szépen, elnök úr, és gratulálok a jelentéstevőknek, akik kiváló munkát végeztek. Három dolgot szeretnék említeni. Az első, azt gondolom, hogy a cél az kellene, hogy legyen, hogy a valuta zóna optimálisan működjön, nem önkényesen, és nem azért végezzük el ezt a feladatot, hogy szórakozzunk ezen, hanem a, a források jobb alkalmazása, az euró jobb kihasználása, a gazdaság felvirágoztatására. Ez tehát a célkitűzésünk a polgárok érdekében. Tehát végig kellene gondolni a közjavak helyzetét is gazdasági politikában, hogy, tehát, hogy a közjavakat biztosítani tudjuk a polgárok részére. Emellett itt van az elefánt a teremben, hogyan tudjuk az eurózóna és a tagállamok kapcsolatait javítani. Legyen szó mondjuk a, mi lenne, hogyha a tagállamok egy több valutás unió lehetőségét végiggondolnák egy új keret meggondolása nélkül. Jelen pillanatban minden országnak megvan a lehetősége arra, hogy csatlakozzon az euróhoz. A jegyzőkönyv 12-es pontja is azt mondja ki, hogy várva arra, hogy minden tagállam csatlakozzon az euróhoz, addig az intézményeket nem véglegesítjük. De azt hiszem, hogy erről, ennek már búcsút mondhatunk. Hogyha egy több valutás unióról gondolkodunk, akkor hát igen, tudom, hogy ez egy érzékeny kérdés, de végig lehetne gondolni. Azt gondolom, hogy többen is egyetértenek ezzel. Végső dolog, ami a saját forrásokat illeti, amelyel kapcsolatban egy intézményközi munkacsoport már gondolkodott, az Európai Parlament, vagy a nemzeti parlamentek, vagy egy vegyes konstrukcióban létre lehetne hozni egy munkacsoportot, amely a saját források, vagy a források eredetéről gondolkodik. Különböző opciók merülnek ezzel kapcsolatban fel. Hogyha nemzeti szintről jönnek a források, akkor lehet, hogy itt inkább a nemzeti parlamenti intervencióról beszélhetünk, de akkor ez még, akkor ez még tényleg euró költségvetés, eurozónás költségvetés? De Gaulle eh, idején emlékszünk az üres szék politikájára és a eh, saját forrás helyzetére, és akkor visszatértünk a nemzeti ellenőrzés eh, szintjére. Most ez egy paradoxon helyzet, hogyha bevezetünk egy új rendszert az eurózónával kapcsolatban. Én gratulálok ehhez a kiváló munkához. Azt hiszem, hogy mindannyiunk munkájára szükség van ahhoz, hogy ezen még javítsunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, aki hozzá eh, szeretett volna szólni, ez megtehette, úgy, hogy a jelentéstevőket kérem, hogy, hogy ezt a nagyon eh, demokratikus és gazdag vitát zárják le azzal, hogy levonják a következtetéseket, Böge úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr valóban nagyon eh, sokszínű volt ez a vita, eh, egyesek egy kicsit visszafogottabbak voltak, mások a jelentéstevőket eh, arra bátorították, hogy folytassák a megkezdett utat. Azzal kezdeném, amit Tang mondott. Elnök úr, ön már részben válaszolt erre, és Galtieri úr is. Itt van előttem és talán a kollégák is megkaphatnák ezt a szakvéleményt, amelyet a parlament rendelt 2013-ban. Egy további egy további költségvetési lehetőség az Európai Gazdasági vagy Valuta Unióban, Réfázi professzor tollából, Nos, ez itt kiválóan felsorolja, hogy mi az, amit el lehet érni eh, szerződés módosítással, és mi az, amit szerződés módosítás nélkül is. De nagyon érdekes volt, amit von Weizsäcker úr is mondott. Vannak olyan dolgok, eh, amelyeket meg lehet csinálni szerződés módosítás nélkül, de talán mégiscsak tanácsosabb lenne, mert eh, erősebb hitelességet adna a szerződés módosítás elérése ezekhez. Ez egy érdekes vitapont. Gualtieri elnök úr, amit mondott, az lefedi azt, amit az, ebben a szakvéleményben is van. Sok példa van arra a költségvetésben, ahol beszélhetünk a saját forrás felső határáról, az MFF felső határáról, mi az, amivel az MFF plafonján túl dolgozhatunk. Ebből a szempontból tehát ez elvégezhető, ez megcsinálható, és a kollégáknak rendelkezésre kellene bocsátani ezt a szakvéleményt. Egyes interpretációk, amelyeket ma hallottunk, azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik, talán itt az Európai Bizottságot is megkérhetnénk arra, hogy egy kicsit részletesebben térjenek ki ezekre a pontokra az saját tapasztalatom alapján 25 éve dolgozom ugye költségvetési kérdésekkel, én is osztom azt a e, meggondolást, hogy ez elvégezhető, megcsinálható. A az európai költségvetésen kívül lévő eh, eszközök, az európai parlament szerepe, a nemzeti, par, a nemzeti parlamentek szerepe, a tagállamok szerepe, a meglévő költségvetési jogon belül vannak lehetőségek, de persze oda kell figyelni arra is, hogy az európai parlament feladatát ne szervezzék ki. A eh, szocialist, eh, spanyol szocialista kollégák kollega véleményét és hallom, ugye brüsszeli diktatúráról eh, beszélt, nem, nem erről van szó, a kormányközi, meg a kormányközi módszerte választották, hogyha közösségi módszert akarunk eh, megvalósítani, az, eh, ez egy jobb módszer, a reprezentatív, a képviseleti demokrácia jobb módszere. Ami engem aggaszt, az, hogy a feladatok egy részében mi nem veszünk részt, és a feladatok másik részében a nemzeti parlamentek sem vesznek részt, úgyhogy ezt végig kellene gondolni, és a nemzeti parlamenteket is aktivizálni, vagy a nemzeti parlamentek részvételét is biztosítani. Pautának teljesen igaza van, amit itt csinálunk, ez nem oldja meg a problémákat, és a költségvetés kihívásait sem, hogyha egy százaléknál maradunk. A pénzügyi terv 3-as és 4-es fejezetében konkrétan erre kell koncentrálni. A, az a veszély merül fel, hogy a kifizetetlen számlák miatt ez akár a költségvetés kereteit is szétfeszítheti, és nem vagyunk cselekvőképesek. Ami az erkölcsi kockázatot illeti, hát ezt a témát igenis megvitattuk, illetve a feltételhez kötés és a szolidaritás témáját. Itt bizonyos alapelveket meghatároztunk, és hogyha egyes olyan országokkal egyeztetünk, amelyek a feltételhez kötést már, ami, akikre már vonatkozik a feltételezkötés, ők azt mondják, hogy nagyon szigorúak ezek a feltételek, tehát a feltételezkötés és a szolidaritás bizony összefüggnek. Ez sem egy egyszerű vita, amivel szembe kell néznünk. De hadd említsem az euróországok és nem euróországok problémáját, és azt hiszem, hogy nagyon elővigyázatosan fogalmaztunk. Az alapelv az a belső piac, és az euró, a közös valuta. Két ország kivételt kért, és hét ország pedig az euró fele közeledik. Tehát az a nem eurós fizetőeszköz az a kivétel az Európai Unióban, úgyhogy azok a kollégák, akik hosszú távon nem tartoznak az euróhoz, azok nagyon figyeljenek arra is, hogy hol húzódnak azok a vörös vonalatok, vonalak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az eurozóna stabilizációjához szükséges intézkedéseket meghozzák. A legmagasabb szintű nagy-britanniai tárgyalások folytak, A minimum, amit elvárhatunk, az az, hogy azok akik nincsenek bent az euróban hosszú távon és szándékosan, azok ne akadályozzák azokat, akik az euróban viszont benne vannak és szeretnének szorosan együttműködni. Köszönöm Torvács kollega hozzászólását. Ők világos, ő világossá tette az árnyék jelentéstevők ülésén is, hogy a kohéziós alapok mennyire fontosak a gyengébb tagállamok számára, és milyen beruházási lehetőségek vannak itt, a struktúra, akkor, hogyha a struktúrális alapok nem lennének. És e, Gulár asszonynak pedig köszönöm a hozzászólását, valóban, ami ezt a magas rangú munkacsoportot illeti, amely a saját eszközökkel foglalkozik, szeptemberben lesz egy konferencia, és aztán meglátjuk, hogy ezt hogyan fogjuk tudni beépíteni a munkába. Milyen lehetőségeink vannak tehát a nemzeti parlamentek bevonására más megfogalmazásokat kell esetleg használni ahhoz, hogy a saját források lehetősége ne bukjon meg. Köszönöm szépen, Pervans Berez következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kollégáknak. Azt hiszem, hogy megállapíthatjuk, hogy akik hozzászóltak, el is olvasták a jelentést, és az itt szereplő javaslatokat megértették. Nos, Morasza úrat Balc úr képviselte, és számos kérdést felvetett. Az én válaszom az, hogy a célunk, a társ előadók célja, az, hogy precíz javaslatokat nyújtsunk be, és az a célkitűzésünk, hogy egy-két hónappal azután, hogy tisztázzuk, hogy mi a helyzet az Egyesült Királysággal, mondjuk októberben, az világos üzenetet fogalmazunk meg azzal kapcsolatban, hogy mi szükséges az euró működéséhez. A szerződés 125-ös cikkét illetően, eh, én ezt nem említettem meg, de ön nagyon hosszan beszélt a eh, fizetésmérleg eh, helyzetéről. Ami a szerződés módosítást illeti, többen is rátértek erre, Morazan úr hozzászólását vagy üzenetét meghallgatva, mert nem mondtuk, hogy nem akarunk szerződés módosítást. Azt gondoljuk, hogy a tagállamok e, eurozónás elkötelezettségét újra le kell fektetni, meg kell erősíteni. Persze a kihívást ismerve, nem akarjuk magunk elől azt az, nem akarjuk lehetetlenné tenni magunk számára, hogy mindent megtegyünk, amit csak lehet szerződés módosítás nélkül. Van számos olyan javaslat, amelyek alapvető garanciákat jelenthetnek a működéshez. Ami a három pillért illeti, a szolidaritás és a felelősség közötti egyensúlyt illeti, ez nagyon foglalkoztat bennünket, és ezt mindenképpen szeretnénk a jelentés egyik meghatározó elemének tekinteni. És nem szabad bele sétálni a csapdába, mely szerint hát az erkölcsi kockázatot lehetővé tesszük, vagy ezt generáljuk, ennek tudatában kell lennünk, ezt említjük is a jelentésben, de e, ez nem teheti lehetetlenné azt, hogy előrelépjünk, akkor, amikor tudjuk, hogy az eurozóna nem működik optimálisan. Ami a kompetenciák újraelosztását illeti, azt hiszem, hogy a konvergencia kódex éppen, hogy a jobb nemzeti előirányzat meghatározást teszi lehetővé, cserébe a nemzeti eszközök erősödéséért. Átúj úr is beszélt az Európai Unió költségvetése és az eurozóna költségvetése eh, közötti különbségről. Nos, hogy 20 év múlva mi lesz a helyzet, fogalmam sincs, és lehet, hogy 20 év múlva már ez a különbségtétel nem játszik szerepet, de most látjuk ma, látjuk, hogy mivel egy olyan jogi keretben vagyunk, amikor is 19 tagállam zón, eurózónához tartozik, heten szeretnének csatlakozni, kettő pedig opt-outot választott, hát ez valahogy összhangba kell hozni, és erre fogalmaztuk meg azt a javaslatot, amit megfogalmaztuk. Torvald úr, na most a kohézióra nem, na elment Torvald úr, na mindegy, akkor is elmondom, hogy ami a de nyilván a munkatársai majd átadják az üzenetet. Ami a kohéziót illeti, Reimer Böge is már említette ezt, nem akarok jobb, hosszabban kitérni erre. Nem, az ex és az ex post dolgokat illeti. Én nem tenném fel az egész vagyonomat erre a javaslatra, hogyha e, e, eredetileg ex is volt, Maastricht után még mindig maradtak feladatok, A Meton jelentés után tudjuk, hogy voltak olyan javaslatok, amelyek nem képezték az e, eurozónára vonatkozó eljárás kulcsfontosságú pontját. Persze, közben látni kell azt, hogy dinamikusan alakulnak a dolgok. Básznak mondom, hogy köszönöm a támogatását a vita során azért világossá vált, hogy az európai szellem eh, hát, hat át bennünket. Az ISM-mel kapcsolatban sok mindent lehet elmondani. Igaz, hogy van itt egy olyan potenciál, amely hát hatalmas. Mindemellett már beszéltünk erről, úgy tűnik, hogy az ESM az az elem, amely továbbra is központi elem egy aszimmetrikus sokra adandó válasz eh, lehetőségei közül. Költségvetési lehetőség ez tehát. Egyrészt az ESM a költségvetési lehetőség alfája és omegája, másrészt Mi a helyzet a final backstop-pal? Ezt is figyelembe kell venni ennek a vitának a során. Maregál úr a feltételhez kötésről beszélt az ebs kapcsolatban. Egyes hozzászólók azt a kérdést tették fel, hogy egy automatikus mechanizmusra utalunk el. Pontosan erre utalunk, tudjuk, hogy hogy működik a helyzet, tárgyalás eredményét képző feltételhez kötésről beszélhetünk, elméleti, politikai és gazdasági kérdések merülnek fel, az aszimmetrikus sokkokkal való szembenállás tekintve, de itt egy automatikus megoldásra lenne szükség, innen merült fel a Rainy Day Fund. Tudom, hogy nagyon sok nyitott kérdés van még, de Fernández kollégá, által elmondottakkal kapcsolatban hadd mondjam el, hogy először is, ami az EFSM-et illeti, azt gondoljuk, hogy pontosan ebben a szellemben kellene az eurozónára vonatkozó intervenciós kapacitást integrálni. Aztán a meghallgatás során beszéltünk az LKB e akcióiról. A két társjelentéstevő a módosításokat is be fog nyújtani, illetve várjuk önöktől is a módosító javaslatokat ezzel kapcsolatban szilvikulár, ami a közjavakat illeti, ez mindenképpen foglalkozni kell ezzel a témával, és ami pedig Mario Monti jelentését illeti, vele tudtunk találkozni Rómában. Látjuk, hogy egy kicsit ennek a munkacsoportnak a mandátuma alakult, eredetileg nem volt feladata az eurozóna költségvetésével foglalkozni, de aztán a mandátumokat verifikálták, és világossá vált, hogy az eurozóna specifikus problémájáról van szó, és ezért foglalkozunk ezzel a jelentésben. hogyha szükséges, a plenáris szavazás előtt még módosíthatunk a jelentésen annak érdekében, hogy ezt, az, ezt is belevegyük. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm Pervans Pereznek, Reimer Bögének, az árnyék jelentéstevőnek, és mindenkinek, aki hozzászólt, hadd mondjam el, hogy a módosítások benyújtásának határide, határideje június 7-12 óra. A jelent jelentéstevők úgy tűnik, hogy meghosszabbítják ezt június 9-12 órára. A következő e, e, közös ekon költségvetés ülés július 11-én lesz, akkor fogunk beszélni a módosításokról, illetve a pénzügyminisztereket is meghallgatjuk, akik az közös költségvetés, közös bizottsággyűlésen részt vesznek, ez nagyon fontos lesz. És aztán szeptemberben újra találkozik a közös bizottsággyűlés, ülés, szavazás lesz akkor, és akkor így ezzel októberre plenárisra kerülhet a téma. Elnézést az ECON elnökétől elnézést kell kérnem, hogy hogy egy kicsit idejüket raboltuk. Köszönöm szépen. Csak 15 perce késés, és mindenképpen jól töltöttük az időt, nagyon hasznosan töltöttük közösen az időt. Gratulálok a kollégáknak, és köszönöm.